Dear colleagues, uh, good morning, and I'm just going to do the announcements. Meg kedves kollégák, pálinkás jó reggelt mindenkinek, egy-két bejelentés, amíg mindenki elfoglalja a helyét. Lássuk a nyelvi profilt, máltai, horvát és gélik nyelven nem áll rendelkezésre tolmácsolás a mai ülés során. A koordinátorok ajánlásainak jóváhagyásával folytatjuk, raportőrök kijelölése. Libe szakbizottság Renász úr a néppárt részéről lesz az előadója az interoperabilitás jelentésnek. Az EPP részéről Nagy úr lesz az előadójának a saját kezdeményezési jelentésnek, amely a kisebbség minimális normájával foglalkozik, illetve az interoperabilitás jelentés második felét is kiadhatjuk. Remélem, hogy mindenki számára elfogadhatóak ezek az ajánlások. Igen, elektronikusan szavazunk 10 óra 30-kor, ezt senki ne felejtse, akinél esetleg még nem lenne itt az elektronikus szavazókártyája. McEwen asszony, aki a Deve Bizottság elnöke, illetve McAllister úr, aki a Bizottság elnöke. Kérem, hogy a Libe Afet Deve bizottságok közös meghallgatását együtt nyissuk meg. Biztonságos rendezett és szabályszerű migrációról szóló globális megállapodás témájában van egy különleges meghívott vendégünk is, a Nemzetközi Migrációs Szervezet főigazgató irodájáról, Michel Klein Solomon. Üdvözlöm Önöket itt csütörtökön korán reggel. Kedves kollégák, ez a globális migrációs megállapodás, ezt röviden felvezetném a külszolgálat, a bizottság, illetve a bolgár elnökség szintén jelen vannak, akik részt vesznek majd a vitában, nekik is megadom majd a szót, illetve a mexikói nagykövetség képviselője, mert ők a globális megállapodás egyik társ facilitátorai, ahogy ezt eh, szaknyelven mondjuk, tehát akik megpróbálják ennek a végrehajtását előmozdítani. Tudom, hogy eh, tisztában vannak vele, hogy a, az ENSZ közgyűlése által 2016-ban elfogadott New Yorki nyilatkozat következtében került elfogadásra két globális megállapodás, az egyik menekültek, a másik a migránsok témájában. 2018-ban kell ezeket elfogadni. Mindhárom szakbizottság számára különösen érdekes ez a folyamat, hiszen ezen kereten belül különböző üléseket fogunk ennek a témának szentelni, már csak azért is, mert az egész migrációs kérdés roppant fontos számunkra, majd halljuk azt, hogy pontosan milyen következményei vannak ennek. Ezért is van itt Michel Klein Solomon, a Nemzetközi Migrációs Szervezet főigazgató irodájára részéről. A Michel felelős azért, hogy a 2016-os ENSZ közülési következtetéseket folyamatosan figyelemmel kövesse. A migrációs politikával hosszú ideje foglalkozik, a világon az egyik legelismertebb szakértője ennek a területnek. Mielőtt megadom Michelnek a szót, átadom eh, a szót David McAllisternek, aki a külügyi szakbizottság elnöke, és itt most ma társ elnököm. Kérem, hogy vezesse be ezt az ülést. Michel előre elmondom, hogy Linda McEwen, a Development, azaz Fejlesztési Bizottság elnöke fogja lezárni a vitát. David McAllister, parancsolj, hogy a szóba szeretné valamit mondani ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Claude. Kedves kollégák, én is szeretném Nagyon örülök én is annak, hogy a migrációs globális megállapodásról beszél a három szakbizottság. Ez egy globális jelenség, ami egy szakbizottság hatáskörén jelentősen túlmutat. Ezért fontosnak tartom az, hogy a parlament különböző testületei, három szakbizottság is együttes erővel próbál megoldást találni ezekre a problémákra. Az Európai Parlament számára ö, fontos ez a globális migrációs megállapítás, Reméljük, hogy egy kiegyensúlyozott mm, e, eredmény születik, a tagállamoknak ebben vezető szerepet kell játszania. Emlékeztetném önöket arra, hogy az Európai Parlament ezt a folyamatot szorosan figyelemmel követi a 2016-os e, ENSZ migrációs csúcsa kezdve, és természetesen a kormányközi tárgyalásokat e, szorosan figyelemmel követjük, amelyek hónap végén kezdődnek majd a zéro tervezettel kezdődik mindez pár nap múlva. Nem is lopom tovább az időt, hanem megadom Klein, Michel Klein Solomonnak a szót, hiszen mégiscsak a szakértője témának parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm mindkét elnök, vagy három elnöknek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önök között, és tényleg őszinten Köszönöm az európai parlamenti képviselőknek ezt a kedves meghívást, hogy lehetek ezen a közös meghallgatáson hiszen nemzetközi és európai szinten is valóban fontos ponthoz érkeztünk. A főigazgató sajnálatát kell, hogy tolmácsoljam, aki szeretett volna e, személyesen is itt lenni. Az elmúlt években a, a földközi tenger térségében is máshol is láttuk, hogy milyen nagy számban érkeznek migránsok, és hát a nemzetközi migrációs, úgynevezett humán mobilitási megállapodások nem feltétlenül felelnek meg ezeknek a legfontosabb újabb kihívásoknak. El kell gondolkodnunk azon, hogy mit tehetünk másképp, miért mit tehetünk jobban. Ezt a helyi, nemzeti, regionális és globális szinten is fel kell vetni ezt a kérdést. Ahogy az elhangzott, az ENSZ közgyűlésének keretében is, eh, ahol a döntés megszöltett, arról, hogy a biztonságos, eh, rendezett és szabályszerű migrációról egy globális megállapodásnak kell születnie. Azt hiszem, hogy ez egy soha visszanemtérő alkalom arra, hogy meghozzuk a megfelelő döntéseket, és a migrációs politika tekintetében valóban egy kiegyensúlyozott megoldást találjunk, ne csak a rövid távú választói ciklusokon belül gondolkodva, hanem valóban a hosszú távú érdekeket szem előtt tartva. A parlamenteknek és a parlamenti képviselőknek nagyon fontos szerepe lehet ebben, ugyanakkor egyre többen úgy érzik, hogy a kulturális és nemzeti identitás megőrzése fontos, ezért fontos, hogy a globális megalapodás kidolgázásában önök is hangukat hallassák, főként a végrehajtás során három majd önökre fontos szerep. Ezért, ha megengedik, akkor beszámolnék röviden arról, hogy hogyan képzeljük el reálisan hosszú távon ezt az egész folyamatot három legfontosabb üzenetre koncentrálnék. Először is, hogy mik a legfontosabb kihívások nemzetközi eh, közösség előtt. Második, a globális eh, megállapodás eh, konkrétumai, harmadik pedig a parlamenti képviselők hogyan tudnak egy humánusabb, tisztességesebb migrációs politika végrehajtásában részt venni. Lássuk először a kihívásokat. Ezek közül hármat emelnék ki. Az első a demográfiai kihívás. Ezen belül érdemes hosszú távú hatással van ez a fejlődő és a fejlett országokra egyaránt. Egyre kisebb a munka rendelkezésre álló munkaerő a fejlett országokban. Egyes afrikai államokban például a lakosságnak több mint fele 25 év alatti, és az előrejelzések szerint Afrika lesz a világ lakosságának a szülőhazája 2050-re a negyedé, tehát világ lakosságának negyedeit e, él majd. Nagyon komoly és nehéz szakpolitikai döntéseket kíván ez. A migráció nem lesz a demográfiai kihívásokra az egyetlen válasz, de a megoldás részét kell, hogy képezze a migráció is. Lássuk a másik kihívást, a sokszínűség kihívását. A migráció a társadalmak összetételére kihatással van és lesz. A kormányoknak tehát valahogy kezelni kell az egyre nagyobb szociális és etnikai sokszínűséget. Persze ez nem könnyű akkor, amikor mindenféle toxikus narratívák léteznek a migrációval kapcsolatban, negatív és rosszul tájékozott információ ennek az oka. A migránsok kevesebb bűncselekményt követnek el, többet tesznek be a közös, mint amit kivesznek, és az új munkahelyteremtést is segítik, sokkal kevésbé nyomják lefele a béreket összességében, mint hogy ezt állítják. A közbeszédnek éppen ezért egy pozitívabb narratívára kell átállnia. Ez a nyílt párbeszéd előfeltétele. A diversitás kapcsán azt is el kell mondanunk, hogy a migránsok integrációját elő kell mozdítani, hiszen integráció nélkül nincsen hatékony sokszínűség a társadalomban. Ehhez persze a társadalom és a közélet minden területén, az iskolától, a munkahelytől, közösségi eh, központokban mindenhol megfelelő időt és energiát kell erre szánni. Mi a harmadik kihívás? A természeti katasztrófák, amely miatt az emberek, eh, természet és egyéb katasztrófák, ami miatt útnak indulnak az emberek. Jelentősen nőtt a migránsok száma az elmúlt 15 évben, 40%-os növekedésről beszélünk, de ez csak egy a lakosság teljes segére vetítve 2,8%-ról 3,2%-ra nőtt, tehát itt látjuk az a amerikai hivatalos adatok szerint 20 millió migránsról gondolják azt, hogy menekültek. Ez egy ö, ö, apró százalék, vagy apró arány, másik 20% pedig a saját országában menekült, tehát lakóhelyéről elűzött ember. Tehát ilyen vegyes migrációról kell, hogy beszéljünk, jelentős ember, emberszámok indulnak útnak. Persons and undocumented migrants. We need to have Éppen ezért van szükségünk olyan szakpolitikákra, amelyek elismerik azokat a veszélyeket, amelyekkel szembe kell nézniük útközben, például a különböző bűnszervezetek eh, eh, kezére eh, jutnak, gyakran az életükkel fizetnek, rengetegen tűnnek el. Ami még fontosabb, mindazok e, e, embriógát védeni kell, akik útnak indultak, és a legveszélyeztetettebbeket meg kell védeni. Azt mutatja a tapasztalat, hogy a rövid távú intézkedések nem segíthenek. A nemzetközi közösség akkor tud leghatékonyabban felépni, hogyha hosszú távú migrációs politikát alkalmazzunk, amely az humán mobilitás minden aspektusára kitér, foglalkozik a kiváltó okokkal, beleértve a az éghajlatváltozás és a környezeti katasztrófákra, illetve a kényszer és szabályszerűtlen, eh, illetve munkakeresés célból történő migrációra is. Sajnos Klein Solomon asszony követhetetlen tempóban eh, hadarja beszélt, amit nem adott le, a tolmácsok elnézést kérnek a tolmácsolás minőségéért emiatt. Folytatva tehát a szabályszerű csatornákat kellene inkább megtalálni. A globális megállapodásra áttérve vannak jó híreink, ahogy tavaly szeptemberben elhangzott, az ENSZ összehívta az első ilyen állam és kormányfői csúcs találkozót a migráció témájában. Ez vezetett a New Yorki nyilatkozathoz, amely az összes ENSZ tagállam nevében mondja, hogy egy átfogó megközelítésre van szükség humán mobilitás területében. Két globális megállapodásnak kell születni, az egyik a menekültekre, a másik pedig a biztonságos rendezett és szabályszerű migrációról. Mind a kettőt 2018-ra el kell fogadni. Tegnap készült el a globális megállapodás első szövegtervezete. A menekültügyi főbiztos tegnap hozta ezt nyilvánosságra, hogy azt a elnök úr, társelnök úr elmondta, globális megállapodás, amely egy eh, állam által vezetett folyamat. A co-facilitátorok Svájc és Mexikó egy zero draftot, egy nulla verziót is kiadtak. Innen indulnak majd a tárgyalások. Minden hónapban, vagy júliusig New Yorkban ülnek le az asztalhoz a tárgyaló felek. A globális megállapodás egy kiváló lehetőség a nemzetközi közösség számára arra, hogy valóban egy közös megoldást találjunk a migrációra. Egy olyan új világban, ahol sokan indulnak útnak, és a migráció ciklusára is reagál, és ahol a kormányzatoknak lehetőségük és kapacitásuk van arra, hogy a migrációt úgy kezeljék, hogy ez mind a befogadó, mind a küldő társadalomnak előnyét szolgálja. Erre egyébként a származási országokban és a befogadó országokban is szükség van. Így végezetül a harmadik pontomhoz jutottam el, a parlamenti képviselők szerepéről kell, hogy beszéljek. Mit tehetnek önök ezen folyamatban? Meggyőződésünk, hogy a parlamenti képviselőknek fontos véleményt nyilvánítaniuk, nem csak a globális megállapodás kialakításában, elfogadásában, a végrehajtásában is, és éppen ezért azt kérem önöktől, hogy bölcsen használják azt a három hatáskörüket, amivel rendelkeznek először is. A szakpolitikai hatáskört, a költségvetési hatáskörüket, illetve a, a jogalkotási hatáskörüket. Az első a szakpolitikai hatáskör. Alapvetően a migráció védelmében önök az első sorban, frontvonalban vannak. Éppen ezért a migránsok jogaiból kell kiindulni. A migráns kell, hogy középpontjában álljon minden ilyen szakpolitikának. Fontos, hogy a megfelelő nemzeti, regionális és nemzetközi stratégiákban is középponti szerepbe kerüljenek. Például a rasszizmus elleni harc, az xenofóbia elleni harc,

vagy például az egészségügy és az oktatás terén egyaránt. Arra kérjük az európai parlament képviselőket, hogy a Nemzetközi Migrációs Szervezet javaslatát támogassák, szerint egy uniós vízumot hozzanak létre a kiszolgáltatott migránsok számára, azok, akik nemzetközi védelemben menekültként nem részesülhetnek, de akik ennek ellenére különleges eh, sajátos védelemre szorulnak, és akik az uniós tagállamoktól várnak eh, védelmet eh, emberi jogi megfontolások alapján. Ehhez szabályszerű, rendezett módon így Eh, juthatnak hozzá. Önök abban is segíthetnek, hogy a, a, eh, a tagállamok és a nemzeti megközelítéseket valahogy galvanizálják, ötvözzék, hiszen rengeteg különböző szaktárca kell, hogy részt vegyen ebben, ez egy szertágazó téma, és az egyenkénti külön megközelítésen nem lesz jó és elég főként most, amikor gyorsan kell reagálni, fontos, hogy az, a migráció a 2030-as fenntartható fejlődési napirendre is bekerüljön, hiszen az Európai Unió is vállalta megvitatta ezt a különböző folyamatokban a globális kül- és biztonsági politika stratégiája részeként önök nagyon fontos szerepet játszhatnak abban is, hogy a közbeszéden változtassanak. Ez a második hatáskörük vagy hatalmuk. Fontos, hogy valós információkból induljunk ki. Sajnálatos módon az emberek túlságosan gyakran felelőtlen retorikát használnak, mint egyes politikusok, és a negatív megítélésnek nem szabad engedni, nagyon fontos és ez az önök felelőssége, hogy emlékeztessék a választókat arra, hogy a migráció összességében nagyon pozitív mind a szociális, mind a gazdasági dinamika szempontjából, illetve a szakpolitikai reformokat is magával vonza, ami egyébként nem csak a migránsok, hanem a befogadó közösségek előnyét is szolgálja. A harmadik, a power of the purse, azaz a költségvetési hatáskör, hogyan lehet úgy odaítélni a forrásokat, hogy a migrációs politikához megfelelő erőforrások is társuljanak. Egy pár gyors, villámgyors példát hadd hozzak erre az integráció és a szociálpolitika területe. Befektetés befektetésre van szükség, pénzre és időre, hogy az újonnan érkezeteket befogadjuk, akár csak a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a oktatásra, a szociális ellátásra, az egészségügyre gondolok. Végül a visszatérítési politika, régen tolonc politikaként hívtuk ezt, nos fontos az, hogy többen szeretnének ide jutni, mint ahogy hány ember be tudna fogadni, szabályokat alkalmazni kell. Akiknek nincsen joguk arra, hogy itt maradjanak, azokat vissza kell a, fordítani. Ezt is persze az IOM szerint amennyire lehet az önkéntes visszatérítést szeretnénk alkalmazni, amit egy apró kis pénzügyi támogatással segíthetünk elő, annak érdekében, hogy a, a saját otthoni a, e, származási országuk szerinti közösségükbe újra integrálódjanak. Ez e, egyébként azt hiszem, hogy mindkét hely jól felfogott érteke. A elindulnak az unió többéves pénzügyi kereteiről szóló tárgyalások 2020 utáni időszakra, ezért úgy érzem, hogy most kell hangokat hallatni annak érdekében, hogy megfelelő pénzügyi forrásokat szenteljenek a nagyon ambiciózus migrációs szakpolitikához. Az Európai Parlament költségvetési hatásköre a, lehetővé teszi, hogy önök a megfelelő pénzügyi döntésekhez hozzájáruljanak a migrációs politika támogatásában. Hölgyeim és uraim, zárásképpen pár gondolatot engedjenek meg még nekem, a migráció nem fog megoldódni egyik napról a másikra. Ne tekintsük ezt megoldandó problémának. Lássuk ezt úgy, hogy ez az emberiség egy olyan jelensége, amit valahogy kezelni kell. Az ENSZ főtitkár jelentése beszélt erről a, jelentésében arról szólva, hogy a migráció mindenki számára lehetőségeket, pozitívumokat rejt. A humán mobilitás, az emberi történelem szerves része volt mindig is, nyilván ez így is marad. Örülök annak, hogy az ENSZ főtitkár és az IOM álláspontját támogatja az Európai Unió, miszerint a globális megállapodás koordinációját a Nemzetközi Migrációs Szervezetre kell bízni. Ahogy a tárgyalási folyamat elkezdődik, kollektív, közös gondolkodásra és felépésre van szükség, méghozzá határozottan annak érdekében, hogy a migráció kezelését nek a megoldását megtaláljuk. Azt várjuk Önöktől, az Európai Uniótól, hogy a tárgyalási folyamatban vezető szerepet vállaljanak, hogy egy ambiciózus megállapodás születhessen, amely valóban egységes keretet biztosít ahhoz, hogy egyformán gondolkodjanak a tagállamok a migráció minden szempontjáról, különös tekintettel az SDG vállalások 10.7-es részére, amely a biztonságos rendezett szabályszerű és felelős migrációt teszi lehetővé, jól megtervezett migrációs politikán keresztül a Nemzetközi Migrációs Szervezet nagyra tartja az Európai Parlament ez irányú szerepét, és örülök annak, hogy pár hét múlva egy újabb parlamentközi bizottság kerül összehívásra annak érdekében, hogy további eszmecserét folytassunk erről a témáról, miután az úgynevezett Zero tervezett, tehát a nulladik változat napvilágot látott. Azt hiszem, hogy óriási a felelősségük ebben a történelmi folyamatban. Ezt ne felejtsük el, köszönöm, hogy meghallgattak. And thank you in particular for uh, referring to or speaking to the parliament's role in the process. Just as a reminder. Köszönjük szépen, asszonyom. Mind a három szakbizottság részt vesz ebben a folyamatban. 2016-ban indult el az ENSZ csúcs találkozója keretében, és szoros figyelemmel követjük a nemzetközi tárgyalásokat, amelyek ebben a hónapban indulnak, ahogyan hallottuk, illetve a következő napokban lát majd napvilágot a nulladik változat. Ezért mind a három szakbizottság itt van a mai napon. Mielőtt azonban a három szakbizottság tagjai előtt megnyitnám a vitát, és kérem jelezzék, hogyha föl kívánnak szólalni. Két rövid felszólalást fogunk meghallgatni, először a külügyi szolgálat részéről, aztán pedig a bolgár elnökség részéről. Tehát először a külügyi szolgálatot fogjuk meghallgatni. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagyon röviden szeretnék csak szót kérni, azonban két-három fontos kérdésben a külügyi szolgálat, illetve a bizottság, valamint a tagállamok nagyon fontos szerepet töltenek be. A 2016-os New Yorki nyilatkozat után örömmel tapasztaltuk azt, hogy a tagállamok egy közös megközelítést alkalmaztak, közös fellépést, üdvözölték ezt a nyilatkozatot. Aktívan dolgoztunk, karöltve a tagállamokkal, különösen az elnökségekkel, a különböző bizottsági munkacsoportokban például a migrációs és menekültügyi magas szintű munkacsoport keretében többek között, és mint egy leltárt készítettünk arról, hogy milyen kérdésekben egyezik meg a véleményünk a tagállamok, illetve az intézmények között. Így tehát egy keretet hoztunk létre, egy úgynevezett következetességi keretet, amelyben hajlandók vagyunk és készek vagyunk az együttműködésre. Célunk az átláthatóság, biztosítása, a tárgyalások megindítása előtt, illetve a kötelezettségek leszögezése. Ezen kívül következetességre törekszünk a belső, illetve a külső dimenziók között. Itt most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, megpróbáljuk a tagállamok munkáját, illetve erőfeszítéseit őszintén összefogni. Ahogy mondtam, nem szeretnék erre részletesen kitérni, de minden esetre együttműködünk a bizottsággal. Ami pedig a külső aspektust illeti, gondolok itt a harmadik országokkal való közös munkára, illetve a tárgyalások előkészítésére, ebben is nagyon aktívak voltunk. Aztán ott van az EU, Afrikai Unió abidzsáni találkozója, ez gyakorlatban is mutatja a kötelezettségvállalásunkat. Nagyon örülünk az afrikai országok kötelezettségvállalásának, hiszen valóban óriási lépéseket tettek ezen kérdés kezelési érdekében. Támogatjuk a Nemzetközi Menekültügyi Szervezetet konkrétan is, és az ensz illetve az afrikaiakkal, az európaiakkal közösen végzett munkánkat szeretnénk beilleszteni, beültetni a globális megállapodás végső formájába. Szerintem megfelelő úton haladunk, és a klasszikus narratívából kiléptünk, megpróbáltunk a pragmatikusság síkjára lépni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most a bolgár elnökségnek adom meg a szót. Uh, thank you, Chair, dear members, uh, dear colleagues. I would like... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Szeretnék beszámolni az informális tanácsülés eredményeiről, melynek témája a migrációs globális megállapodás volt. Január 25-én Szófiában került sor erre a találkozóra. A cél az volt, hogy összefogjunk különböző érintett feleket, például az ENSZ képviselőit és az előkészítések során láttuk Harbour asszony aktív részvételét is, együttműködött a belügyminiszterekkel, illetve a migrációs kérdésekért felelős miniszterekkel. Ez egy kölcsönösen előnyös gyakorlat volt, és végül levontuk a végkövetkeztetéseket. Ugyanakkor meghallgathatták a, belső, a belügyi miniszterek véleményét is, illetve konstruktív együttműködésre került sor. És remélhetőleg a következő tárgyalási fordulókban ezeket mind figyelembe veszik. Majd sajnos Ábel asszony nem tudott részt venni a találkozón, de más külső vendégek részvételével, például az IOM igazgatója, Szora Thompson úr, illetve a védelmi biztos, illetve Michael Spindele is részt vett e- ezeken a találkozókon. Az elnökség egy munkadokumentumot hozott létre három fő kérdéssel, a tartalom, az egyensúly kialakítása, illetve a GCM megvalósítása, létrehozása. Konstruktív és élénk vitára került sor, a külső vendégeket is meghallgattuk, és itt leszögeztük a globális megállapodás alapelveit, tehát egy kiegyensúlyozott dokumentumra van szükség, aztán ott van az emberi jogi aspektus, a New Yorki nyilatkozat fontossága, valamint a nemzetközi együttműködést hangsúlyoztuk. Ezen kívül a következetességre is nagy hangsúlyt tettünk, a New Yorki eh, nyilatkozat, illetve a globális megállapodás, valamint a nemzetközi politikák között. Hangsúlyoztuk azt is, hogy az Európai Unió rendkívül fontos szereplő, és aktívan lépett föl konstruktív partnerként az előkészítési fázisban. Aztán vitára került sor, melynek eredményeképpen konszenzus sikerült kialakítani. Az alapelveket ezekkel egészítettük ki. Ezek pedig a következőek. A GCM a hozzáadott értéke, a jobb migrációs ügyi kezelését, aztán a tagállamok érdekeit figyelembe kell venni, és az emberi jogi megközelítés kell, hogy legyen ennek az alapja, külön odafigyelve a kiszolgáltatott csoportokra. Aztán a menekülteket és a migránsokat külön kell választani, meg kell különböztetni őket, föl kell ismerni a migráció hátterében levő okokat, azok gyökereit, illetve meg kell akadályozni a illegális migrációt, ezen kívül az embercsempészetet. Megfelelő körülményeket kell létrehozni a legális migráció biztosítása érdekében, illetve garantálni kívánjuk az együttműködést a különböző országok között a visszafogadás tekintetében is. A belügyminiszterek hangsúlyozták azt, hogy megfelelő, erős, robosztus nemzetközi együttműködésre van szükség, hiszen csak így lehet a kötelezettségvállalásokat megvalósítani. Egyöntetű döntés született arra vonatkozóan, hogy az Európai Uniónak továbbra is egyöntetűen kell föllépnie a tárgyalási szakaszban. Az elnökség célja az, hogy megfelelően használja ezen viták következtetéseit a tanácsi munkánk során, hiszen ez a, az Európai Unió, illetve a tagállamok érdekét szolgálja majd a New Yorki tárgyalásokat megelőzően. És ezzel köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, most pedig megnyitom a vitát, mondja az elnök. Kérem mind a három szakbizottság részéről, az AFET, a DEVE és a LIBE részéről a felszólalókat, és akkor kezdjük. Um, oh having a chat with another Libé member. Grace. Mhm. Úgy látom, hogy éppen beszélget a képviselő asszony valakivel, és a következő felszólaló, és hát akkor hallgassuk meg szépen asszony. Nincs itt? Are you ready, Mrs. Sargentini? Sargentini, asszony, kérem, mentse meg a libét. Köszönöm szépen. Nem tudtam, hogy én vagyok a második a listán. Tisztelt elnök úr, először is elnézést kérek Kány Salamon asszonytól, hiszen láthatja, hogy milyen skizofrén helyzetben vagyunk itt az Európai Unióban. A bolgár elnökség utolsó mondat az volt, hogy egyöntetően kell föllépnünk. Nos, szerintem lehet, hogy egyöntetően lépünk fel New Yorkban, azonban nagyon különböző hangokat hallunk a belügyminiszterek, illetve igazságügyi miniszterek tanácsában. Ami pedig a globális megállapodást illeti, úgy tűnik, hogy egész egyszerűen kipipáltuk a megfelelő rubrikákat, azt mondjuk, hogy ez egy, egy általános jelenség, és értjük azt, hogy Európa egy bevándorlási kontinens, illetve legális utakat kívánunk létrehozni. Azonban a politikáink, a belső politikáink nem tükrözik ezt a felfogást. A kérdésem, a kérdéseim tehát főleg a bolgár elnökséghez szólnak. Ez pedig a következő. Hogyan lehet a migrációs jelenség értelmezését, illetve a szerepvállalásunkat összhangba hozni a politikáinkkal. Gondolok itt az áthelyezési tárgyalásokra, amelyek ugye most folyamatban vannak. Nos, nagyon nehéz itt megállapodásra jutni a tagállamokkal. Itt nem csak arról beszélünk, hogy maximalizáljuk azoknak a számát, akiket be tudjuk fogadni, hanem a minimális küszöbértéket is meg kell határoznunk, és Solomon asszony és Solomon asszony egy európai vízumról beszélt, azon személyek számára, akik nem számítanak menekülteknek. Hogyan érti ezt? Hogyan gondolkozik erről? Azt tudjuk, hogy a menekülteknek mindenképpen helyre van szükségük itt Európában. Most itt két globális megállapodás között nagyon fontos, hogy a menekültek és a migránsok ne, ne kelljen, hogy versenyezzenek egymással elnök. Nagyon kérem, hogy maximálisan kettő percben szóljanak fel, mert nagyon hosszú az felszólalási listánk, és 10.30-kor szavaznunk kell következő. Lakpérászunk következik. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und danke auch. Köszönöm, Elnök úr, köszönöm Szalomon asszonynak is a fejtegetéseit a New York nyilatkozattal kapcsolatosan, melynek célja a migránsok menekültek jogainak erősítése, védelme, és ez az EU politika számára nagy jelentőséggel bír. Ha megnézzük ezt az EU szakpolitikát, akkor azt látjuk, hogy egyoldalúan az irreguláris beutazás elhárítására koncentrál, ahelyett, hogy a legális és biztonságos migrációt lehetővé tenni. Ezt több ízben kritikával illette az ENSZ főtitkára. Most kérdés, hogy milyen célokat és lehetőségeket lehet ön, hogy ezen a politikai orientáción itt az EU-ban változtassunk. Ön azt is mondta, hogy az EU-nak vezető szerepet kell játszani a tárgyalásokon, de ezzel a fajta megközelítésen ezt nagyon nehézkesnek tartom. A második kérdés, ezen migrációs egyezmény célja azon országok támogatása is, ahonnan nagyon sok menekült indul, illetve akik nagyon sok menekültet felvesznek. Ugyanakkor ez azzal a következménnyel is jár, hogy menekültek tömege nagyon hosszú ideig él táborokban. 2017-ben a számok azt mutatják, hogy több mint 5 millió menekült több mint 10 éve él táborokban, perspektívák és polgári jogok nélkül. Hogyan értékeli ön ezt a helyzetet, és milyen javaslatokat adhatna ezzel a New Yorki nyilatkozattal kapcsolatosan. Köszönöm. Eli Schlein, please. Schlein következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Kány Soram asszonynak a jelentést, a beszámolót erről a fontos folyamatról. A kollégákkal én is ellátogattam a New Yorki találkozóra a menekültügyi kérdésben, és láttam, hogy bizony nagyon ambiciózusak voltunk, azonban a geopolitikai helyzet változásai ezeket az ambíciókat bizony veszélybe sodorta. Támogattuk az e, SDG-ket, azonban, azonban az említett geopolitikai változások mind a két folyamatot érintik, és ez aggodalomra ad okot. Ez pedig oda vezet, hogy az Európai Uniónak valóban vezető szerepet kell vállalnia az STG megvalósításában, illetve a globális megállapodás terén is. Azt kell, hogy mondjam, osztom Sargentini kolléga aggodalmait, hiszen nem egyöntetű a véleményünk, vagy nem egyöntetű hangon szólunk, ha pedig igen, akkor félek ettől a közös üzenettől, nem a megfelelő hangot ütjük meg. Ha továbbra is megtagadjuk a valóságot, megtagadjuk, és nem ismerjük el az, avat- az adatokat, a tényeket, és ugye ön erről is szólt, nem mindig vagyunk tisztában az adatokkal, tehát hogyha továbbra is a megtagadás politikáját választjuk, akkor ez a migrációs kérdés továbbra is terítéken marad. Illetve nem is lehetünk hitelesek külső szemlélő számára. New York sem tekinthet ránk mint, úgy, mint hiteles partnerre, hogyha először nem tudunk rendet tenni saját házunk táján itt az Európai Unióban. Úgyhogy jó hír, és ezt szeretném megosztani önökkel, jó hír az, hogy a Libe szakbizottságban, illetve részben a Deve szakbizottságban is a közös menekültügyi rendszer reformjával foglalkozunk, ezen dolgozunk, és októberben jóvá hagytunk a Dublini rendelet ambíciózus reformját. Célunk az, hogy erős többséget kovácsoljunk, és kimondjuk, hogy egy közös európai kihívás előtt állunk, amelyre közös európai válaszokat kell adni. Ez tehát egy nagyon jó irány, nagyon jó jel, és látni fogja, hogy az Európai Parlament, illetve annak szakbizottságai támogatják a globális megállapodást, illetve az önök munkáját. Egy kérdésem is lenne, az amerikai adminisztráció változásai következménnyel járnak-e majd erre a folyamatra nézve. Köszönöm szépen. Please uh, try and stick to two minutes, please. Thank you. Kérem a kollégákat, hogy próbálják két percre szorítani a hozzá szólásukat. Thank you for this um, excellent presentation. köszönöm, kiváló volt a prezentáció, amit sajnos csak részben hallhattam, mert késve érkeztem. Quite often to this, uh... A DEVE tagja vagyok, az AFET szakbizottsággal gyakran utazom, és elképesztőnek találom, hogy hány menekült migráns érkezik. Lenne egy pragmatikus kérdésem az ENSZ szervezetének képviseletében érkezettkénthez. A volt Jugoszláviaban zajló háború alatt magam is voltam menekült. Beszélhetünk ilyen mindenféle idealisztikus kérdésekről. A legtöbb európai országban a populizmus terjedőben van. Az ENSZ hogyan kíván az Európai Unióval karöltve reagálni erre, hogy a közdiplomácia, a közbeszéd változzon? illetve a, a segítségnyújtás is, hiszen az Európai Unió minden ilyen válság területen a legnagyobb donor, de az emberek nem értik, hogy mi folyik itt, mivel kell szembenéznünk. Back to UN, that, uh... Az ENSZ-hez utalva vissza, vissza, az ön térfélére visszadobva a labdát, a közbeszéd, a közdiplomácia terén igen komoly problémánk eh, van. Próbáljuk, eh, próbálnunk kellene mindezekkel a bebukott országokkal amit kezdeni, hiszen a kiváltók ez. Nagyon idealista a megközelítés, de a menekülteknek ez édes kevés segítség. Sylvie Guillaume. Merci, merci de cette présentation. Köszönöm ezt a prezentációt. Sok minden csatlakozik, amit is Lány elmondott az imént. Ugye önök szóltak egy az évszázadot, évszázadot meghatározó jelenségről, és amennyit a forrásánál, gyökerénél kell kezelni. Ami a közvéleményt illeti, hogy hogyan nézik el bizonyos dolgokat, hát az integráció kérdése nagyon érzékeny. Itt szerintem a szabályos migráció nagyon fontos. Lenne egy kérdésem önhöz az elhangzott dolgokat illetően. Azt hiszem, hogy az erőszak kérdésről is szólni kell a migránsokkal szemben, vagy menedékkérőkkel, menekültekkel szemben milyen eljárásokat használnak ilyen esetekben. Nagyon sok tettünk az erőszak csökkentése érdekében, ugyanakkor ez egy háromdimenziós kérdés. Milyen eljárásokat lehet használni, hogy erőteljesen csökkentsük az erőszakot, amelyet a migránsokkal, menedékkérőkkel, vagy akár menekültekkel szemben alkalmaznak. Milyen a jellege, vagy elhelyezkedése ezeknek, és milyen eljárásokat alkalmaznak aztán a második kérdés. Itt a félelem is kihathat ezekre a személyekre. Az erőszak elleni küzdelem mindenféleképpen az országok ügye a közvélemény előtt ezen részes feleké, akikről az imént szóltunk. Ezen kívül ön szerint egy jó mobilizációt lehetne kialakítani ezt a témát felhasználva az NGO-k és más szervezetek, más részes felek együttműködésével, és egy valódi hatást lehetne elérni az erőszak által sújtott személyek esetében és a közvéleménnyel szemben is. Nagyon köszönöm. Köszönjük Sylvie Claire Moody. Köszönöm szépen. Köszönöm én is ezt a prezentációt. Nyilván ön is tudja, hogy tárt kapukat dönget, nyitott kapukat dönget itt ebben a teremben. Legtöbben egyetértünk önnel. nekünk is komoly fejtörést okoz az, hogy ezeket az elmúlt szakpolitikákat hogyan tudjuk kommunikálni a köz felé saját hazánkban. A prezentáció elején beszélt a demográfiai kihívásról, illetve hogy gazdasági szempontból is eh, megéri a migrációt eh, nyíltan szemlélni. Ha például a nyugdíjalapokat nézzük, akkor ez naptán világosabban mutatja, hogy miért van szüksége Európának újonnan érkezőkre, fiatalokra, hogy a gazdaságban minél több fiatal legyen, hiszen enélkül egész egyszerűen eh, egy a, a nyugdíjrendszerek válsága elkerülhetetlenné válik. Az érzelmi üzenet terén újra és újra kudarcot vallunk, az emberek szívét nem tudjuk megszólítani, hogy miért kell és kellene eh, a migrációt úgymond keblünkre ölelni, és nem eh, elfordulni tőle. A saját félelmeink például a munkaerőpiacon tapasztalt változások miatt eh, eh, fordulnak az emberek a migráció ellen. Mik a bevált működő gyakorlatok a kommunikáció terén, amely a migrációs politika iránt meggyőzheti az embereket? és egy másik fontos megjegyzés az integráció volt, erről is olyan szólna egy kicsit bővebben. Roberta Metzola. Elnézést az előtörténtért. Egyetértek a kollégákkal az ügyben, hogy ez az Európai Parlament has been quite vocal. elég egyértelműen kinyilvánította a véleményét az ügyben, hogy szükség van meghozni a megfelelő lépéseket, stabil helyzetből válsághelyzetbe kerültünk, aztán minthogyha stabilizálódna a helyzet, gondolok itt az EU-török megállapodásra. A legális migráció kérdésével kapcsolatban, amikor nem érkeznek minden nap százezrével Európa partjaira már emberek, azt kell vizsgálnunk, hogy milyen intézkedésekkel tudunk egy hiteles migrációs politikát elfogadni. Egyetértek Judith Sargentinivel, amikor az Európai Parlamentet a tanácshoz hasonlítjuk, akkor bizony óriási szakadék tátong a két intézmény között, mert ebben a házban felismertük azt, hogy olyan intézkedéseket kell elfogadnunk, amelyekkel védheti az Európai Unió közvetlenül őket, anélkül, hogy az életüket kockára kellene tenni, és a szinte biztos halálba szaladnának amely a tengeren vár rájuk. Lássuk, nézzük meg, melyik, mely tagállamok fogadnak be ezrével veszélyeztetett migránsokat, illetve a munkerőpiaci hiányok pótlása céljából. Túl sok olyan tagállam van, amelyek nem is hajlandóak ezt megvizsgálni megoldásként. Tudom, hogy vannak tagállamok, ahol soha nem kellett ezzel foglalkozniuk, tehát nyilván ez egy új kihívás, vagy százezrek várnak a területükön védelemre. De ha nem gondoljuk végig komolyan, hogy mely harmadik országokból tudunk befogadni embereket, mert veszélyeztetett helyzetben vannak, vagy azért, mert a Genfi Egyezmény értelmében az adott országból érkezők valóban védelemre jogosultak. Amíg ezt végig nem gondoljuk, addig nem lesz előre lépés, és egy újabb parlamenti ciklus végéhez érkezünk majd úgy, hogy visszatekintünk, és azt kell majd mondanunk, hogy semmi érdemi előrehaladást nem értünk el. Köszönöm. Eh, a kollégák bizonyos témákról már szóltak. Az újra elhelyezési rezsim jelentéstevőjeként el kell, hogy mondjam, hogy itt a parlamentben van egy javaslatunk, amely a humanitárius elképzelések alkalmazására irányul. És az álláspontunkban a különböző meg reformálandó szabályokra vonatkozóan arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az EU-nak globális szereplőnek kell lennie, vállalnia kell a felelősségét a humanitárius beavatkozások vonatkozásában, segítenie kell a menekülteket. És itt az tanács felé kell feltenni a kérdést. Szerintem a tanácsnak nem igazán ugyanaz a pozíciója. Nem tudom, hogy erről a tanács mit fog mondani és mely hang lesz a legerősebb a tanácson belül, de mindenféleképpen ambiciózus felelősségre, vállalásra van szükség globális szinten a migráns és menekültügyi politika tekintetében. A globális szinten nekünk mindenképpen jelentős szerepet kell játszanunk, ez egy kihívás a tanács előtt Itt ugye megreformálandó szabályok értelmében a tagállamoknak valóban kötelezettséget kell vállalniuk. De a tanácson belül ez a téma mindez ideig elég homályos maradt. Aztán itt van a, az a kérdés, hogy az ott hogyan szenvedik el a migránsok, hogy ezt megszüntettük-e már. Itt ez egy esély az EU számára, ennek az ügynek a kezelése, tehát fel kell ugranunk úgymond erre a vonatra, amely Európa jövője felé visz minket, vállalnunk kell a felelősségünket, és tanulnunk is kell ebből az ügyből, hogy a menekültek életét megkönnyítsük. Sheer, please. A Sheer képviselő következik. Chair, and thank you very Köszönöm elnök úr, és köszönöm Michelnek Klein Salomon asszonynak a kiváló bevezető előadását. Refugees and, and uh, migration. First of all, refugee. Először is a menekült ügy kapcsán, uh, az elmúlt években Myanmar kapcsán foglalkoztunk az úgynevezett ország nélküli vagy állam nélkül maradott emberekkel. Bangladesben jártunk olyanok olyanokkal találkoztunk, akiknek ott kellett menedéket keresniük. 68 millió menekült van a világon, igazi menekült, akik a szomszédos országban élnek, vagy saját hazájukban. Egy millió ember érkezett pár évvel ezelőtt Európában, de 67 millióan maradtak még mindig születés szerinti országokban, vagy a szomszédos országban. Jordánia, Libanon, Törökország, Pakisztán, Banglades, hogy csak egy párat említsek. Ezen országoknak óriási terhet kell viselniük. Az a felelősségük, hogy ezeket a menekülteket próbálják integrálni, hiszen ők nem fognak visszatérni oda, ahonnan elmenekültek, örök életükre menekültek maradnak. Már csak azért is, mert kizsákmányolhatják őket, ők továbbra is veszélyeztetettek, akiknek lakha, lakhatásra, munkára és integrációra van szükségük. Nekünk a világ fejlettebb részén segítenünk kell ezeket a be, egyéb befogadó országokat. A migráció kapcsán Édesapám az Egyesült Királyságba nem menekültként érkezett, hanem gazdasági migránsként. Because of that, uh, he fathered six children. Hat gyermeket nevelt fel. Mindannyian mm, igen műveltek, és a brit gazdasághoz hozzájárulva saját cégeket visznek. Millió, több millió fontnyi adót fizetett be a családom a államkincstárba. Azt hiszem, hogy ez kiváló példája annak, hogy a befogadó országok szemére is ez előny. Szegyi Javé eh, állam titkár a brit kormányban. Emir, kérem, fejezd be, mondja az elnök. Igen, rögtön befejezem. A londoni eh, főpolgármester Sadiq Khan sem egy klasszikus brit családból származik. Sokat vár tőlünk a migráció problémája, hogy megoldjuk, de ugyanakkor ezek az emberek rengeteget tehetnek azért, hogy a befogadó országok társadalmának adjanak valamit. Az integráció is nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy szerettem volna mondani. Um, ne- Basír úr után Birgit szépen következik. Oh dear, uh, Mrs. Sippel is chatting to Mrs. Sargentini. There's some sort of... Uh... <laughs> Sippel és Sargentini kolléginák egymással beszélgetnek, ami uh, milyen úristen, a Libet szakbizottságot milyen fényben tüntette fel. López Aguilar. Thank you, Mrs. Klein Solomon, for your presentation. I... Köszönöm szépen, és köszönöm Solomon asszony az ön beszámolóját. Mi is ismerjük, tudjuk a tényeket, nem válságról van szó, hanem egy emberi dimenzióról, mindig is együtt kellett ezzel élnünk, és mindig is együtt kell majd élnünk ezzel a jelenséggel. Végre eljött az idő azok a tagállamok, amelyek ugye a Lisszaboni szerződést ratifikálták, és ez külön kitér a migrációs kérdések kezelésére politikai szinten, Tehát eljött az idő arra, hogy végre szembenézzünk ezzel a kérdéssel, és persze természetesen a menekültügyi kérdéssel is, és megértsük az ebben a témában hozott döntések következményét, hiszen ezáltal nem csak értelmesen fogjuk kezelni a migrációs kérdést, hanem az eddigi negatív megközelítést, amely jellemző az elmúlt tíz esztendőre, és amely egyébként pontosan az az időszak, amikor a Lisszaboni szerződés életbe lépett, és amelyet megtagadtak tulajdonképpen a tagállamok. Tehát teljesen helyesen rámutatott arra, hogy a legális migrációnak esélyt kell adni és itt hangsúlyoznám a humanitárius munkát is, hiszen nagyon sokan kopogtatnak az Európai Unió ajtaján, hogyha ezek a menekültek nem kapnak, nem ezek számára nem biztosítunk valamilyen legális útvonalat, akkor kockáztatják majd a saját, illetve családjuk életét. jelentéstevője vagyok ennek a témának, és hangsúlyozom, hogy valóban nagyon keményen dolgozunk azon, hogy megpróbáljuk a lehető legjobban kezelni a helyzetet, és és a humanitárius aspektust érvényesítve megfelelő legális utakat biztosítsunk. Gondolok itt a humanitárius vízumra, de a tagállamok ezzel szembeállnak, ezért a tagállamokhoz szólók meg kell érteniük, hogyha nem engednek, és ezt a legális utat nem biztosítják, akkor ugyanez a téma újra és újra terítékre kerül, és nem értjük azt, hogy miről is szól a migráció. On the humanitarian visa, very powerfully, thank you. Um, igen, eh, határozottan eh, elmondta véleményét. Köszönjük, most pedig annak Komes következik. Solomon, uh, Miss Klein Solomon, um, aren't we, isn't, isn't there the danger that indeed this migration comes Klein Salomon asszony, nem áll fenn a veszélye annak, hogy ez a globális megállapodás egy politikailag korrekt nyelvezetet ö, használ majd, de elképesztő végeredményt hoz. Nigériai törvényhozók jártak itt, akik azt mondták, hogy Boko Haram ö, ö, elől rengetegen menekülnek, és az igazi kiváltó oka a, ennek a menekülésnek azok a kézi fegyverek, amelyeket hagytunk a kathafi féle arzenából terjedni, hanem új kézi és könnyű fegyverek is eljutnak oda, olyan páncélozott járműveket is látnak, amelyek Európából érkeznek. És ezek elől menekülnek az emberek. Tehát a kiváltó okokkal foglalkozunk. Lássuk Etiópiát. Az európai adófizetők és amerikai adófizetők pénzével támogatják. Az ENSZ egy totalitárius elnyomó rezsimben működik, ahol az utcákra vonulnak az emberek. Remélem, hogy a rezsim összeomlik minél hamarabb. És a európai-amerikai pénzből is finanszírozzák ezt az elnyomást. Azért van ez, hogy annyi fiatal etiópiai indult útnak és szenved útközben. Beszélhetnék Nigerről is, ahol a közelmúltban jártunk, azt is láthatjuk, hogy amit ott tesznek, az édeskevés ahhoz, hogy az elképesztő problémákkal valamit tegyenek, hiszen a fiatalok ö, nem látnak jövőt. De hát menjünk csak el Líbiába, ahol önök is jelen vannak. Magunkat csapjuk be. Van egy milícia, egy milícia működteti az országot. Kiváló munkát akartak ott végezni. A UNHCR jogi jelenlétesen biztosított itt. Hány emberrel vannak jelen Líbiában? Hány emberre próbálnak ezen fogvatartási táborokban valamit tenni, ahol embereket kínoznak, vagy nem tesznek semmit, és megpróbálják, megpróbálnak pár embert megmenteni és haza telepíteni? Magunkat csapjuk be, nem? és az IOM és az ENSZ-nek nem az a szerepe, hogy az igazságot elmondják, hogy végre szembenézzenek a tagállami kormányzatok, hogy mi a felelősség. Tudjuk, hogy mi folyik itt, és, és nem nem erről kellene beszélni. Uh, the rest of the list I've got Cecil Kienge, Birgit. Cecil Kienge, Birgit, hogyha most már szeretne hozzászólni, nem, továbbra sem. Remélem nem sértődtél meg. A DEVE, AFET vagy LIBE szakbizottságból szeretne még valaki szót kérni? aztán majd a záró megjegyzések, aztán pedig Linda zárja le a vitát, és végül majd Klein Salmon asszony. Senkibe sem folytjuk bele a szót, Cecilia az utolsó hozzá, Cecilia az utolsó hozzászólunk. La signora Klein Salomon. Köszönöm, Claude, én is szeretnék köszönetet mondani Klein Szolomon asszonynak nem csupán ezért a pontos ellenzésért, hanem azért is, mert a parlament ezen folyamat közepébe helyezte a parlament szerepét. Azt hiszem fontos szerepünk van valamennyi folyamatban. Ahogyan így lesz ez a kotonúi megállapodások megújításánál is de arra is a figyelmet, ami a következő kihívásokat illeti a migráció vonatkozásában, globális látásmódot megfogalmazva. Ahogy Claude nekünk is elmondta, készítettünk egy állásfoglalást a globális megközelítés módtárgyában itt a parlamenten belül, és ahogy a nő is bemutatta a jelentésében, mi is nagyon sok témát a középpontba helyeztünk ebben az anyagban. Itt ugye a mentés is ide tartozik, a legális útvonalak, az embercsempészek elleni küzdelem, a partnerség megerősítése a migránsok származási országaival és az összes menedékcsomag felülvizsgálata, hogy végre kialakítsunk egy EU stratégiát, egy integrációs politikát. Nos, a társadalmunk szemben kerül ezen kívásokkal, együtt kell ezeket kezelnünk, Tetszett nekem ez, hogy a beszédében nem szerepelt a válság szó. Itt nem a válságra kell figyelemmel lennünk, hanem a beszéd módunkat egy olyan ö, szemléletmód felé kell elmozdítanunk, amely közép és hosszú távra irányul, de rövid távon megszünteti a vészhelyzeteket. Két kérdésem van. Ö, az ENSZ hogyan segíthet abban, hogy a klímamenekült fogalmát kialakítsuk. Itt ne beszéljünk a méreható okokról, amiket már a kollégáim bemutattak. Hogyan lehet a klímamenekült terminológiáját megteremteni? Aztán az USA szerepe az Afrikai Unióban. Itt egy globális látásmódról van szó, két tábor mindenképpen részt kell, hogy vegyen ebben a megállapodásban. Aztán itt akár menekültekről, akár migránsokról, akár nemzetközi védelem, védelemre szorulókról van szó, a jogokat mindig tiszteletben kell tartani. Globális szinten is nagyon sokat kell dolgoznunk a narratíven, ennek be kell kerülni a szakpolitikáinkba. Azt hiszem, hogy a parlamentünknek fontos szerepe van. Tegnap döntést hoztunk arról, hogy az SND frakció egy állásfoglalási javaslattal él majd, pontosan a migránsok és menekültek globális egyezményével kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan együtt munkálkodhatunk majd. Köszönöm. Uh, köszönöm szépen, megadom a Salomon asszonynak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre. Körülbelül 7 pár perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki szót kért, és lelkesen szenvedélyesen és ékes szólóan mondta el a véleményét. Ami a gyökereket, az okokat illeti, ugye Gomes asszony erre utalt. Nos, azt hiszem, hogy mindannyian felismerjük, hogy a válsághoz kapcsolódó migráció, illetve a menekültek esetében a legfontosabb az, hogy valóban a gyökerekre összpontosítsunk. A globális megállapodás a migránsok, illetve a menekültek esetében koncentrál ezekre az okokra. Egyrészt ez benne van a menekültügyi egyezményben, az, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de most is ezzel, ebben a, ezen keretek között is foglalkozunk ezzel. Ott van a korrupció, illetve az erőszak, mint két fontos ok, aztán a környezetvédelem, már kapcsolatos problémák, az éghajlatváltozás, változás, és valóban ezeket csak a, ezen kérdéskört a gyökereknél kell orvosolni, úgyhogy felelősséggel tartozunk mind a nemzeti kormányok részéről, mind pedig a nemzetközi közösség részéről. Feladatunk az, hogy támogassuk ezen országokat abban, hogy csökkentsék azt a nyomást, amely eredményeképpen menekülésre kényszerülnek az emberek. Ami az éghajlatváltozással kapcsolatos menekültek kérdését illeti, azt hiszem föl kell ismerni, hogy vannak olyanok, akik elhagyni kényszerülnek otthonukat, de még mindig saját országaik keretein belül maradnak. Az, hogy egy új legális jogi kategóriát hozzunk létre az éghajlat menekültek, vagy éghajlatváltozási menekültek kategóriáját, ez egy elég kényes kérdés. Szerintem idővel nagyon fontos lesz az, hogy felismerjük, vannak olyanok, akik nem térhetnek vissza hazájukban, sem átmenetileg, sem pedig hosszú távon az éghajlatváltozás káros hatásai miatt, és ők védelemre szorulnak. Most nagyon sok ország átmeneti menedéket ad ezen személyek számára, és az biztos, hogy ezt szisztematikusabban, illetve harmonizáltabb keretek között kellene megtennünk, és ezen szakbizottságok bizony nagyon hasznos munkát végezhetnének ezen a területen. Meg kellene vizsgálni, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek hasznosak lehetnek, és hogyan lehet megfelelő védelmet biztosítani ezen személyek számára. Ami pedig a legális migrációs csatornák kérdését illeti, illetve a közvita buktatóit, Módi asszony, köszönöm szépen, hogy hangsúlyozta, azt, ami nyilvánvaló, hogyha megnézzük a hosszú távú elképzeléseket, projekciókat, látjuk, hogy nagyon fontos, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a nyugdíjrendszerhez, hiszen a fenntarthatóság csak így biztosítható. Ez ugye nyilvánvaló. Ezzel ehhez nem nyúlhatunk hozzá az Európai Unióban, ezt nem piszkálhatjuk meg még akkor sem, hogyha nagyobb fokú mobilitásra kerül sor az EU-n belül, és ezt nyilvánvaló kell tenni az emberek számára. Aztán nagyon sokan felvetették az ezzel kapcsolatos diskurzus kérdését. Hogyan lehetne egy racionálisabb, tényekre alapuló diskurzust kialakítani. Hiszen a jelenlegi közbeszéd, a jelenlegi diskurzus nagyon is érzelmekre épül, félelemre, a mástól, a másiktól való félelemre, attól a személytől, aki másképp néz ki, más a vallása, nem ugyanazt a nyelvet beszéli, mint mi. És hogyha őszinték, őszinték vagyunk, akkor azt látjuk, hogy bizony az iszlamofóbia, illetve a rasszizmus ütötte fel a fejét, ez tulajdonképpen egy teljesen természetes emberi hajlam, félelem a mástól, az idegentől, de pontosan ez a politikai döntéshozók, illetve a parlamenti képviselők terepe, hiszen ezeket az alapvető ösztönöket kell megváltoztatni, illetve legyőzni, hiszen a bőrszínen túl kell lépni, mindannyian emberek vagyunk, és azt is hangsúlyozni kell, hogy az innováció, a vállalkozó szellem, illetve a társadalom melletti kötelezettségvállás tekintetében a migránsok bizony nagyon, nagyon is hozzájárulnak társadalmaink építéséhez. Basír úr, köszönöm a megjegyzését erre vonatkozóan. Óriási feladat az, hogy letörjük ezt a sajnálatos, negatív, ösztönszerű reakciót. Nem is olyan régen McKinsey jelentés készült, egy olyan tanulmány, amely eh, a közgazdasági szinten vizsgálta ezt a kérdést. Sajnos nem ez domborodik ki a közbeszédben, hanem az érzelmi háttér, és sajnos ennek eredményét látjuk nagyon sok választás esetében is. Szerintem a politikai vezetés rendkívül fontos ebből a szempontból. Ezeket a, a mítoszokat le kell törni. Figyel, meg kell vizsgálnunk a valóságot bőrszint vallástól függetlenül, hiszen itt emberekről van szó, akik megfelelő képességekkel, kapacitásokkal rendelkeznek, akik innovatívak, és ne felejtsük el, hogy a migránsok nagy többsége azok, azok, akik a eh, legellenálló képesebbek, akik eh, képesek arra, hogy kockázatot vállaljanak, akik rendelkeznek lehetőségekkel, azok, akiket eh, látni akarunk a társadalmainkban, hiszen ezek azok az emberek, akik munkahelyeket fognak teremteni, új vállalkozásokat indítanak, új megoldásokat találnak a problémákra. Az innováció gyökeréről beszélünk tehát. Úgyhogy vezető szerepet kell vállalnunk, megfelelően be kell mutatnunk a tényeket, de nagyon fontos, hogy ezt az érzelmi reakciót kezeljük, és fölismerjük, hogy a bőrszínen túl, a valláson túl kell lépni, ezek nem veszélyeztetik a jogállamiságot, illetve annak alapjait, nem veszélyeztetik azokat az alapelveket, amelyekre épülnek az alkotmányaink, illetve a rendszereink, és ide tartozik a diszkrimináció ellenesség, és eh, befogadó, igazságos társadalmat kell létrehoznunk. És még egy szót, ha megengedik, a hosszú távú kitekintésről. A politika nagyon gyakran az azonnali választásokra, a közeljövőre összpontosít. Természetesen egy gazdasági hanyatlás időszakában, vagy munkanélküliség időszakában bizony nagyon nehéz kiállni amellett, hogy ezeket a legális csatornákat megnyissuk. A valóság azonban az, hogy a a megfelelően kezelt migráció időt vesz igénybe, előre kell tekinteni, előre meg kell ítélni, hogy hogyan alakulhat a jövő. Értékelni kell azt, hogy hol lesznek munkaügyi hiányosságok, készségbeli hiányosságok. Gondolok itt a magas készségeket követelő ágazatokra, például a számítástechnikára, de ugyanígy az alacsony készségeket követelő ágazatokra is. És nagyon gyakran, nagyon sok európai társadalomban, mint fejlett országokban is, az adott ország állampolgárai nem hajlandóak elvállalni az alacsonyabb fizetési vagy alacsonyabb készségeket megkövetelő munkákat, gondolok itt például az éttermi szolgáltatásokra vagy az egészségügyi feladatokra. Tehát több emberre lesz szükségünk, szükségünk lesz munkaerőre, szükségünk lesz készségekre, mint az alacsony készség, mint pedig a magas készség szintjén. Ezt pedig tervezni kell. És végül az utolsó megjegyzésem, és szerintem ez mind gyakorlati, mind politikai szempontból fontos, a megfelelően kezelt migráció időt vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy együtt kell működnünk a származási országokkal, föl kell készülni a potenciális migrációs vonulatokra, és föl kell építeni a kompetenciákat, meg kell ismerni a jogokat, illetve a felelősségeket is. Fontos tehát, hogy az, a, együttműködjünk ezen országokkal, és valóban kezeljük a munkaügyi migrációt, a családi migrációt, proaktívabban lépjünk föl, és így mindenki megkapja azt, amire szüksége van. Így pedig a szabálytalanság, az erőszak, illetve a kihasználás visszaszorítható. Hiszen ez nem csak a csempészet keretében jelenik meg, hanem nagyon sokan toboroznak emberek, és magas árat kérnek ezért, illetve úgy vesznek fel embereket különböző munkahelyekre, hogy nem biztosítják a megfelelő szociális védelmi hálót. Úgyhogy itt ütköznek az érdekek, és nagyon fontos, hogy egy irányba tereljük ezeket az áramlatokat, a társadalom előnyére fordítsuk őket. Ami pedig a humanitárius oldalt illeti, 2015-ben, ahogyan Basír úr is elmondta, sajnálatos eseményeket tapasztaltunk, amelyek előre láthatóak voltak tulajdonképpen. Tudtuk, hogy mi történik Törökországban, Jordániában, Libanonban, reménytelen helyzetben voltak az emberek, hogyha akkor legális csatornákat nyitottunk volna meg, akkor megakadályozhattuk volna azt, hogy emberek életüket veszítsék el. Tehát ezek a dolgok kiszámíthatóak, tervezhetőek, kezelhetőek olyan formában, hogy ez a társadalom előnyét szolgálja, illetve egy kiegyensúlyozottabb politikai struktúrát, rendszereket hozzon létre. Így elkerülhetjük a negatív reakció, reakciókat, a rasszizmust, illetve a xenofóbiát. Köszönöm.